You're not in Bucharest. exam is on the way. Hmm? The answer is on the way for your Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich begrüßen. Hölgyeim és Uraim, szeretettel üdvözlök mindenkit a mai ülésünkön. Van-e megjegyzés a napi rendel kapcsolatban? Ha nincs, akkor Két megjegyzésem lenne. Az első megjegyzésem, közleményem, hogy ugye szó volt róla, hogy az elkövetkezendő évben a szakbizottsági üléseinket sokkal feszesebben kell majd szervezni. Ugye eddig az volt a helyzet, hogy hétfőn vagy csütörtökön volt egy fél nap a szavazásra. Most az ülésidőpontokat jobban feszessé kell tenni, hogy több, jobb legyen a tervezhetőség. Hogy ezt hogy fogjuk tudni elérni, azt nem tudom. Nem tudom, hogy a más szakbizottsági időpontokkal hogyan fogjuk tudni összeegyeztetni a mi időpontjainkat. Talán ebből a szemszögből is meg kell nézni a dolgot, de úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára jó az, hogyha több idő marad más grémiumokba való részvételre, illetve a választókörzeti munkára. Tehát nézzük meg, hogy ez technikailag mennyire kivitelezhető a különböző szakbizottsági időpontoknak a felosztása. választási eredmény a választási eredmény megvan Egyiptomban, többszörös újra számlázás után Ben Mauzi rendelkezik, vagy kapott többséget, és az elmúlt időszakban a hat sereget használta föl a saját céljaira. Itt a társadalomban is különböző feszültségek vannak, ez pozitív, és az a nyilatkozat érkezett a részéről, hogy bizonyos engedményeket hajlandó tenni a társadalom számára, illetőleg a keresztények jogait is hajlandó figyelembe venni, a muszulmán testvériség pedig korlátozva lesz. Tehát nekünk az a célunk itt a bizottságban, hogy azt kifejezésre juttassuk, hogy a szükséges kisebbségi jogokat tartsák tiszteletben, és a társadalomban fennálló törésvonalak ne vezessenek oda, hogy szörnyű eseményekre kerül sor. Tehát nekünk ezzel kapcsolatban vannak aggodalmaink. Van-e esetleg ezzel kapcsolatban megjegyzés? Ha nincs, akkor áttérünk Kuba kérdésére. A Damas de Blanco-val a fehérbe öltözött nőkkel szembeni elnyomás kérdése. Tomas, Kaminski kolléga. Itt van a körünkben? Igen, akkor rövid bevezetőt tarthat ezzel a bizottsághoz intézett szóbeli választ a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, thank you for the opportunity. Elnök úr, tisztelt képviselők! Egy olyan ügyről szeretnék beszélni, amely jel úgy gondolom az Európai Unió latin-amerikai politikájának foglalkoznia kell, annak középpontjába kell állítani. Az emberi jogokról szeretnék beszélni Kubában. Egy írásos kérdést nyújtottam be Catherine Estennek, Ebben a Nők Fehérben című nevezetű szervezet elleni elnyomásról van szó. Ezek a bátor nők békésen harcolnak fiaik, férjeik és más férfi rokonaik szabadságáért. Sokukat letartóztattak, megvertek, és sokuk otthonát is feldúlták. Úgy gondolom, hogy a havanai kommunista rezsimmel kapcsolatos politikánkat át kell gondolnunk ennek következtében. Nézzünk néhány tényt. Kuba az Európai Unió egyik legnagyobb kereskedelmi partnere. A kereskedelem és a külföldi közvetlen befektetések közel feléért felelős ez a partnerünk, illetve az ahhoz fűződő kapcsolatunk. Ez azt jelenti, hogy Havanának komolyan kellene venni az Európai Uniót, és nem lehet meglepetés, hogy demokratikus országok uniójaként mi a szabadságot tekintjük a legfőbb értéknek. Sajnálatos módon, noha azt állítjuk, hogy az Európai Unió külügyi fellépésének egyik legfőbb célja a demokratikus rendszerek megerősítése és az emberi jogok védelme, a tétlenségünk azt mutatja mégis, hogy Kubával úgy járunk el, mint ahogyan eddig. Sokszor elvakít bennünket a sziget természeti szépsége, és nem látjuk, hogy mit is jelent valójában Kubában élni, szegénységgel, elnyomással, félelemmel jár mindez. 2003 óta, 2003-as fekete tavasz óta sok édesanyja úgy hal meg, hogy nem is látja már szabadságban fiúgyermekét, családokat szakítanak szét, a feleségek férjeik nélkül kénytelenek tovább élni, és a nők fiaik nélkül. A kubai hatóságokkal 2003 óta az Európai Tanács egy célzott, célorientált párbeszédet próbál folytatni. Kérdezem én, hol vannak a célok, hol vannak az eredmények Másként gondolkodókat tartóztatnak le ezrével, 2011-ben történt ez, az előző évben pedig szintén 1800 másként gondolkodót tartóztattak le. Castro híres beszédére emlékezem. Tulajdonképpen azt mondhatjuk ennek kapcsán, kapcsán, hogy a történelem őt nem fogja felmenteni, hanem egy gyilkos mar- lesz ő a történelemben. Meg vagyok győződve arról, hogy majd akkor kapják, kapja meg a megfelelő helyét Kuba a világtörténelemben, amikor visszakapják az emberek a szabadságukat. Egészen addig az Európai Uniónak fel kell tennie magának azt a kérdést, hogy hol voltunk akkor, amikor azokat az embereket bebörtönözték, amikor szegénységbe éltek, és el kellett menekülniük a hazájukból. Hol voltunk akkor, amikor méltóságútól fosztották meg őket? Ezért a Damas de Blanco csoport fel fogja nekünk tenni azt a kérdést, hogy hol voltatok ti európaiak akkor, amikor megverték és, és Castro börtöneibe vetették fiainkat és férjeinket, apáinkat. Éppen ezért azt hiszem, hogy nagyobb szolidaritást kell mutatnunk a kubai politikai foglyokkal szemben. Ugyanis az emberek döntik el azt, hogy hogyan is változik egy ország sorsa. Én egyébként csak azt tudom mondani személyesen, hogy a bűnös Castro rezsim Hemingway szavaival élve, akik nem kapják meg a szabadságot, azok nem is élnek igazi élhető életet. Erről csak az jut eszembe, hogy 1979-ben második János Pál pápa a kommunista Lengyelországban azt mondta, hogy a hűség és a hit az, ami ezt az országot fel fogja emelni. Remélem, hogy ezek a szavak és ez a változási szellem meg fogja változtatni a kubai helyzetet is. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga. Megkérem az Európai Bizottságot, illetőleg a külügyi szolgálatot, elnézést, tehát a külügyi szolgálatot arra, hogy szóljon hozzá a kérdéshez. A külügyi szolgálat úgy tűnik, hogy nem tart be bizonyos határidőket kérdések megválaszolására, és emiatt itt a szakbizottságban kerülhet sor ezeknek a kérdéseknek a feltételére. Ezért került ez a napi rendünkre. Ez csak egy utalás lenne a külügyi szolgált irányába, hogy éljenek azzal a lehetőségük, hogy pontosan megválaszolják a feltett kérdéseket, és akkor nem nyerik meg azt a lehetőséget, hogy itt kelljen állást foglalniuk. Megadom a szót a külügyi szolgálatnak. Vizintin. Vizintin úrnak. Thank you, Mr. President. Um, I would uh, simply like to uh, uh, refer to the... Köszönöm szépen, elnök úr. Csak uh, a május 21-én megfogalmazott válaszra utalnék, amely foglalkozott, illetve válasz, választ, választ fogalmazott meg a konkrét kérdésre. A képviselő hozzászólás, illetve felszólalása egy kicsit tágabb volt, mint az írás, írásos kérdés tárgya. Éppen ezért Kalogiro úrnak adnám át a szót, aki a külügyi szolgálatban a karibi térséggel foglalkozó osztályvezető, és ő talán jobban tud válaszolni majd a felvetésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném ismételni, hogy az emberi jogok kérdése a politikai fogvatartottak, valamint a az időleges fogvatartások számának megnövekedése. Nos, mindezek olyan kérdések, amelyekkel tisztában van a főképviselő, és amelyeket figyelemmel kísér. Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok az Európai Unió harmadik országokhoz fűződő kapcsolatának magvát képezik, beleértve Kubát és 2008 óta volt egy politikai párbeszédünk Kubával, amelynek során minden alkalmat megragadtunk arra, hogy ezeket a kérdéseket részletesen megbeszéljük a kubai hatóságokkal. Más szinteken is megpróbáltuk ezeket a kérdéseket felvetni a havanai missziónk során, amikor a kubai hatóságokkal kapcsolatba léptünk. A havannai missziónk emellett, küldöttségünk emellett szorosan nyomon követi az emberi jogi kérdéseket, és mindazon szervezetekkel kapcsolatot tart fenn, amelyek ebben a folyamatban fontos szereplők, beleértve a nők fehérben csoportot. Noha senki sem felelős közvetlenül, egyedül a fogvatartottak szabadon engedéséért. Világos, hogy az Európai Unióval folytatott folyamatos párbeszéd a politikai fogvatartottak tárgyában bizonyos mértékig azért befolyásolt az eseményeket, és talán hozzájárult ahhoz, hogy a politikai fogvatartottak nagy részét szabadon engedték. Zárásképpen szeretném elmondani, amit az elején is mondtam, hogy az emberi jogok képezik eh, a lényegét tulajdonképpen a kapcsolatainknak a világ összes országával, eh, beleértve természetesen Kubát is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, Gomász asszony. Mr. Chairman, I... Elnök úr, a bizottságtól azt szeretném kérdezni, vagy a külügyi szolgálattól helyesebben, hogy esetleg több részlettel szolgálhatná a kontextus tekintetében. Az Európai Unió kubai delegációja az aktivistákkal, az emberi jogi aktivistákkal milyen kapcsolatot tart fenn? Gondolok itt a Damas de Blanco szervezetre például. Ahogyan kollégám is feltette a kérdést, az Európai Unió szerintem igenis is ott volt és ez a parlament, amikor például Szaharov díjjal tüntetek ki a Damas de Blancot, ez is egyfajta módszer volt arra, hogy az Európai Unió hangját, felem, szavát felemelje, Úgyhogy itt azért vannak különbségek a parlament és más intézmények között. A parlament nagyon is sokszor felvetette az emberi jogok kérdését, nagyon komolyan felvetette ezt a Damas de Blanco szervezet esetében különös tekintettel megtette ezt. A kérdésem az lenne, hogy a delegáció Kubában nem tudom, hogy csak a hatóságokkal tart fent kapcsolatot, lehet, hogy egyébként ezek a kapcsolatok a hatóságokkal akár elvezethettek oda is, hogy néhányat szabadon engedtek a politikai foglyok közül. De mégis milyen kapcsolatot tart fenn az aktivistákkal? Kopenhágában nem olyan régen amerikai kollégáinkkal is beszéltünk erről a kérdésről. A kubai emberjogi helyzettel kapcsolatban Hies Ballad úr, amerikai barátunk, nagyon keményen felszólalt, egyébként vele eszmét is tudtam cserélni, és ő azt is mondta, hogy az embargó politika nem igazán működött, sőt, inkább az ellenkező határt, hatást ért el, de miután már vannak változások, amikor Fidel Castro majd meghal, akkor akkor majd talán az emberi jogi helyzet is javal, javulni fog. Úgyhogy reméljük, és hogy erről a kontextusról, vagy ezt, ezt is figyelembe veszik majd akkor, amikor kiépítik a kapcsolatokat. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen. Ahogyan arra már emlékeztettek többen is. Latin Amerikában az emberi jogi helyzet az nem annyira attól függ, hogy az Európai Unióval milyen kapcsolatot tartanak fenn. Tehát igazából én szerintem ez nem a mi ö, témánk. Kaminski úr kérdése egyébként olyan kérdés, amely mindannyiunkat érdekel itt az Európai Parlamentben, Itt nem csak az emberi jogok megsértéséről, porba tiprásáról van szó, hanem a szabadságról, tehát éppen ezért fontos az, hogy az Európai Unió ne csak bürokratikus választ adjon. Ennek legyünk tudatában. Az Európai Parlament a Szaharov díjat az elmúlt években Oswaldo de Pályá és még más kubai diszidensek, másként gondolkodóknak is oda ítélte Guillermo, Guillermo Pedinyásznak és a Damas de Blanco szervezetnek is. Egyébként Mexikó, Közép-Amerika és Kubával fenntartott kapcsolatainkért felelős delegációt is vezetett, vezettem elég sokáig. Éppen ezért megpróbáltuk mindig is védeni a kubai állampolgárokat. De nagyon fontos lenne az is, hogy az Európai Parlament gondolatmenetét kövesse az Európai Bizottság is, és hogy ezek az emberek, akik megkapják az Európai, Bizottság, az Európai Parlament Szaharov díját, át is tudják venni azt, és méltóságukat megőrizve tudjanak ide utazni. Az Európai Unió nem sokára egy emberi jogi fő megbízottat fog kinevezni. Itt nem csak egy országban való tevékenykedésről van szó. Jó magam, úgy gondolom, hogy Az, EU, az Egyesült Államokban bebörtönzött kubai személyekkel kapcsolatban is feltem, fel kell tegyünk kérdést hiszen az is egy alapvető emberi jog, hogy hazáját valaki elhagyhatsa, akkor, amikor az Európai Unió mondjuk meghívja egy díj átvételére. Tehát ez egy nagyon fontos ö, kérdés lenne. Szeretnénk, hogyha a Kubával fenntartott kapcsolataink normalizálódnának, de ehhez arra is szükség van, hogy, az, hogy a kubai hatóságok megengedjék ezen személyeknek, hogy átvehessék díjaikat. Ugye nagyon sokat vitáztunk arra, hogy a közös álláspontot megváltoztassuk -e ezzel kapcsolatban, és az egyik legfontosabb kérdés itt az az, hogy elengedik-e őket átvenni a díjat, vagy sem. Tehát a szabad mozgásban őket akadályozzák-e vagy sem. Itt most Vietnám vagy Kína példáját is felemlíthetnénk. Ugye itt olyan személyeket is bebörtönöztek, akiknek nem ott lenne a helyük, tehát nagyon fontos az, és erre külön kitérek, hogy azok az emberek, akik az emberi méltóságért küzdenek, el tudjanak jönni ide, és át tudják venni a díjat, amelyet az Európai Parlament nekik adott. Én magamnak is lenne egy megjegyzésem. Először is utalnék arra, amit Szalafranka úr is említett. Tehát meg kellene próbálnunk a díjátadást itt vagy Kubában megszervezni. Fidel Castro esetében annak idején több meghívásom volt delegációvezetőként Kubába. Ezeket elutasítottam, és nem volt lehetőség a díjátadásra. Úgy gondolom, hogy itt meg kellene próbálnunk ugyanúgy, ahogy a burmai díjazottakkal kapcsolatban is, a Szaharov díj esetében is meg kellene próbálnunk lépni a díjátadás érdekében, talán a parlament elnökének irodájával, is egyeztetnünk kellene, hogy kinek nem engedélyezik a díjátadáson való részvételt, vagy magát a díj átvételét. Jó lenne, hogyha ez sikerülne számunkra, hiszen ez egy jó gesztus lenne, és megkérhetnénk a külügyi szolgálatot is arra, hogy segítsen ebben, és mutassa be, még egyszer, hogy mire gondol a Lady Ashton a hivatalos válaszában, amikor a következő mondatot írja. Az USA többször is jelezte Kubával szemben, hogy a kubai nép politikai jogait biztosítani kell, és nem szabad megsérteni. Talán el tudná mondani nekünk, hogy történt-e itt előrelépés, és hogy hol? You have the floor. Öné a szó. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen. A kontextus kérdésével kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a kubai békés ellenállók tekintetében a delegáció igenis, és aktív kapcsolatot tart fenn ezekkel a szervezetekkel. Tehát ezek a személyek eljönnek a delegációra, és üzeneteiket a delegáción keresztül hozzánk el tudják küldeni. A delegáció dolgozó személyek is kimennek, és a békés ellenálló csoportok tagjaival kapcsolatot tartanak fenn a havanai nagykövetségek részt vesznek a Human Rights Working Groupban, amely nem csak a másként gondolkodókkal tartja fenn a kapcsolatot, hanem meg is hívja őket a munkacsoport üléseire, annak érdekében, hogy velük különböző témákat meg tudjanak beszélni. Hogy mit is teszünk konkrétan a disszidensek, a másként gondolkodók ért, úgy kell gondolkodnunk erről, hogy itt az Európai Uniónak, mint egésznek kell fellépnie, nem csak a delegációknak, igenis, és a civil társadalommal fenn kell tartani a kapcsolatot, és a tagállamok maguk is, vagy az Európai Unió is különböző eszközökkel bírnak, amelyek bizonyos esetben elérnek célok, elérjük célukat, más esetekben nem, de fontos az is, hogy az emberek biztonságát is garantáljuk. Hogy van-e Kubával megállapodásunk? Nincs. Ez az egyik olyan ország a világon, kevés ilyen van, amelyel nincsen megállapodásunk, kereskedelmi megállapodásunk. Itt most a jelenlegi kapcsolataink Kubával a közös álláspont értelmében, hogy ezen az irány, ebben az irányban működnek. Reméljük, hogy a jövőben majd lesz egy megállapodás valamikor. Ez egyébként egy elég hosszan tartó vita már a tanácson belül tagállamok között igen nagy a megosztottság, nem fele-fele arányban, de vannak különböző vélemények. Azt hiszem tehát mindenki egyetért azzal, hogy mik a fő célok politikai értelemben, az emberi jogok, demokrácia támogatása Kubában. és szerintem mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy ehhez a célhoz közelítsünk. Úgy, gondolunk, hogy a, úgy gondoljuk, hogy a közös álláspont a legjobb eszköz elérni ezt a célt. Mások azonban úgy gondolják, hogy egy bilaterális egyezmény megfelelő tartalommal helyesebb lenne. Egyesek szerint tehát ez egy jobb platform lenne, egy megfelelőbb ösztönzés arra, hogy a kapcsolatok javuljanak, illetve hogy elérjük a emberi jogi céljainkat. Ami a parlamentet illeti, néhány nappal ezelőtt itt jártunk a közép-amerikai delegáció ülésén, volt egy javaslat, amely mindenki egyetért, hogy a parlamentek egymással vegyék fel a kapcsolatot, és hogy talán a lehetőség nyílik arra, hogy az Európai Parlament a kubai parlamenttel valamiféle kapcsolatban léphetne, és a kubai nagykövet majd ezt Havannába közvetíteni fogja ezt az üzenetet. Nem tudom, hogy esetleg mindez nem lehetne egy lehetőség arra is egyben, hogy a Szaharov díjat át lehessen adni a kubai másként gondolkodóknak, ellenállóknak, akik nem jöhettek el átvenni személyesen a Szaharov díjat. És végül az utolsó kérdéssel kapcsolatban, hogyan is lehet további előrelépést elérni, úgy gondoljuk, hogy most igen távol van a helyzet a tökéletestől, de az is igaz, hogy néhány évvel ezelőtti helyzethez képest mégiscsak sokkal jobb. Hmm, persze ízlés dolga az, hogy nagy-e a különbség néhány évvel ezelőtthöz képest vagy sem, de az biztos, hogy akármilyen körülmények mellett is, de azért nagyon sok politikai foglyot szabadon bocsátottak, ez igenis és változást jelent, és éppen ezért szeretnénk ösztönözni a kubai hatóságokat, hogy folytassák ezt a munkát, és a politikai foglyokat bocsássák szabadon, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat, úgy, ahogyan azt mi szeretnénk látni. Ah, Köszönöm szépen, elnök úr. Mr. Chairman. Csak el szerettem volna mondani, elnök úr, hogy én igen, kielégítőnek tartottam a választ, amelyet megkaptam a főképviselő irodája részéről, és Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ami a kubai parlamenttel kapcsolatos, illetve a vele fenntartott kapcsolatokat illeti, nos, kedves barátaim, Kubában nem létezik parlament. Van egy testület, amelyet a kommunista rezsim kinevezett. Ez van, nem pedig parlament. Hogyha tehát mi azt akarjuk, hogy minket európai parlamentként komolyan vegyenek, olyan európai parlamentként, amelyet az európai polgárok választottak meg, akkor nem engedhetjük meg magunknak, hogy hivatalosan kapcsolatokat tartsunk fel egy diktátor által kinevezett testülettel, amely parlamentnek nevezi ugyan magát, de nem az. Értem, hogy a kubai hatóságokkal párbeszédet kell fenntartanunk, valamilyen, ugyanúgy, ahogy valamilyen módon kezelnünk kell a terroristákkal kapcsolatos helyzetet, valamilyen módon kommunikálnunk kell azokkal a bűnözőkkel is, akik túszokat ejtenek, de úgy gondolom, tisztában kell lennünk azzal, hogy ez a parlament egy olyan parlament, amely nem parlament. Így tehát a második megjegyzésem végül is a következő. Nagyon aggaszt engem az, hogy a kubai ügyet valahol egy jobboldal baloldal ügyként kezelhetjük. Nagyon szorosan nyomon követem, figyelemmel követem a kubai helyzetet, és tudom, hogy a kubai fogvatartottak, bár mindenféle ideológia háttérrel rendelkeznek, vannak kommunisták közöttük, vannak keresztények, vannak liberálisok. Egyszerűen tisztességes emberekről van szó, akik politikai hovatartozásuktól függetlenül Azért lettek letartóztatva, azért tartják őket fogságban, mert tisztességes emberek. Én tehát azt gondolom, hogy Kubáért harcolni azt jelenti, hogy az igazi demokráciáért harcolunk. A kubai másként gondolkodókkal sok, so, ö, sokféle kapcsolatot tartok fenn, sokukkal kapcsolatot tartok fenn, és ö, én azt tapasztalom, hogy ők ö, nagyon mélyen, nagyon erősen hisznek az Európai Unióban. Tulajdonképpen jobban meg vannak győződve arról, hogy az Európai Unió Kuba barátja, mint például az USA. Éppen ezért nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az ilyen sokféle politikai háttérrel rendelkező emberek, akik most fogságban vannak, hisznek a mi értékközösségünkben, és remélem, hogy a mi értékközösségünk segít majd a kubaiaknak abban, hogy visszanyerjék azt a szabadságot, amelyet megérdemelnek. Köszönjük szépen, ezzel ez a napi rendi pont lezárult, illetve nem is Szalafranka képviselő. Köszönöm szépen. Miután már korábban elmondhattam a véleményemet, meg vagyok győződve arról, hogy fontos az, hogy megfelelő párbeszédet tudjunk fenntartani mind a kubai kormányjal, mind a kubai társadalommal. Az Európai Uniónak feladata ez, de bármilyen más, tehát hogyha a kapcsolatok bármilyen irányba is fejlődnek, reméljük, hogy az a Szaharov díj átadásának megrendezéséhez vezethet. Ez fontos az Európai Uniónak. Az Európai Unió ilyen szempontból hajthatatlan kell, hogy legyen, hiszen az Európai Parlament tett, meg kell hallgatni. Az Európai Parlament ugye demokratikusan ellenőrzi a végrehajtó hatalmat az Európai Unióban, és ezért lenne fontos az, hogy találkozzunk a kubai hatóságokkal, és az Európai Parlament elmondhassa azt ebben a pillanatban, amikor ugye most egy emberi jogi külön megbízottat akarunk kinevezni, hogy ez egy minimális elvárás az, hogy az, euró, az emberi jogokat elő tudjuk mozdítani, akár ebben az országban is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és meg kell, hogy állapítsuk tehát, hogy kik azok az a díjazottak, akiknek nem volt alkalmuk átvenni a díjukat. A harmadik dolog pedig, amit mondanék, Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül a legmegfelelőbb eszköz a közös álláspont kialakítás. Hogyha lenne egy egyezmény, akkor a parlament ahhoz hozzájárulna, és ez talán több, mint egy közös álláspont, hiszen abban nem kérdezik meg a parlament véleményét. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is adott esetben magyarázatot várnék, hogy hogyan bánunk ezzel a problémával, ugyanis a formális parlamenti ellenőrzés alól kicsúszik a közös álláspont hiszen egy időben az volt a gyakorlat, hogy ilyen álláspontokat fogadtak el, mert az nem volt alávetve a mi együttdöntési jogunknak, tehát tovább kellene lépnünk itt, úgyhogy jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban egy általános jellegű, egy általános jellegű vita eszmecsere is lenne, amely ezt a pontot erre a pontra is felhívja figyelmet, és felhívja figyelmet arra is, hogy más esetekben is hasonló a gyakorlat. Áttérünk a négyes napi rendi pontra. Eszmecsere a líbiai helyzetről Alexander Graf lambsdorff aki az Európai Unió választási értékelő csoportjának vezetője. Tehát a választási megfigyelőknek a vezetője. Természetesen arra is figyelnünk kell, hogy az ENSZ volt a választási megfigyelést vezető szervezet. Ebben ugyan mi is részt vettünk. És találkoztunk Abu Shaguarral. Itt egy bizonyos idővel ezelőtt, a Libi, tehát vele a libiai helyettes miniszterelnökkel, és most akkor Graf Lambsdorff kolléga tájékoztatást adhatna a dolgok aktuális helyzetéről, ugyanis logikus okoktól július 7-ére el lett halasztva a találkozó. Parancsoljon Lambsdorff úr. Köszönöm szépen, angol fogom tartani a beszámolómat. Hogy a kollégák megérthessék, hogy hogy is fest a helyzet az országban jelenleg fontos emlékeznünk arra, hogy augusztus 24-én 2011-ben volt, foglalták el Tripolit a felkelők, és egy évre rá került sor az első parlamenti választásokra. Egy nagyon rövid idő ez, és azt hiszem, hogy ha megnézzük a libiai helyzetet ma, akkor látnunk kell azt, hogy a nehézségek ellenére a fejlődés pozitív irányba mutat, ami a választási folyamatot illeti. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a, nem zavarták meg komolyabban a választási folyamatot, nem voltak olyan szereplők, akik, nem, akik akadályokat gördítettek volna az eredményes választások útjába. Mindenkinek gyakorlatilag ez volt a célja. Június 19-ére irányozták elő a választásokat, de a technikai, jogi és logisztikai okokból kifolyólag nem lehetett betartani ezt a dátumot. Nagy valószínűséggel július 7-ére sikerül megszervezni a választásokat. Miről is szólnak ezek a választások? Nos, arról, hogy az átmeneti ügyvezető nemzeti tanács helyében egy általános választással megválasztott parlamenti testület lépjen, ez a, az általános nemzeti kongresszus, tehát parlamenti választásokról van gyakorlatilag szó. A GNC, azaz az általános nemzeti kongresszus utáni na egy alkotmányos testületet fog felállítani, 60 nő és férfi lesz a tagja, és ők egy valós igazi alkotmányt állítanak majd fel az ország számára. Tehát még mindig várunk arra, hogy egy alkotmány legyen az országnak egy évvel Tripoli elfoglalása után, tehát a helyzet nem lehetne bonyolultabb, de reméljük sikeresen zajlanak majd le a folyamatok. Három és fél millió választópolgárból 2,9 regisztráltatta magát. Ez egy jó eredmény. A választási kampány június 18-án kezdődött meg, egyelőre még nem lendült fel nagyon ez a folyamat. Mindannyian ugye politikai pártok tagjai vagyunk, és tudjuk, milyen nehéz egy kampányt lefolytatni, de ezek olyan politikai pártok, amelyek csak Tripoli eleste után kezdtek el működni, és azután, hogy a száműzöttek visszatérhettek gyakorlatilag az országba. Sok párt önszervezetből jött létre, amely diktatúra alatt büntetett szervezet volt, üldözött szervezet volt, egy kampány, stratégia, egy platform felállítása, mindezen feladatok elé néznek ezek a pártok. Éppen ezért nem meglepő, hogy egyelőre még nem lendült fel nagyon a kampány, valószínűleg közvetlenül a választások előtt majd intenzívebbé válik a folyamat. A pártok, amelyekkel párbeszédet folytattam, és összességében 142 politikai párt működik egyébként az országban. Igen, sok párt van tehát. Vannak közöttük olyanok, amelyek ígéretesebbek, ami a választási eredményeket, várható választási eredményeket illeti. Néhány ilyen párttal, párt képviselőjével beszéltem. Az a a választók döntését valószínűleg az olyan kérdések befolyásolják majd, amelyek nem annyira politikai filozófiával függnek össze, hanem inkább olyan kérdésekkel, hogy a keleti-nyugati szakadék esetében milyen álláspontot képvisel egy párt. Itt van például a Bengázi Tripoli szakadék, egy kelet-nyugat szakadék, ha úgy tetszik, Továbbá egy döntő kérdés lesz majd, hogy az adott párt milyen módon vett részt a forradalomban, milyen eredményeket ért el, milyen ígéretes a vezetőség az adott pártnak, milyen személyiségek képviselik azt. Ezek az ügyek mind valószínűleg sokkal fontosabbak lesznek, mint az az európai jellegű, típusú politizálás, amely a mi választási eredményeket befolyásolja, elsősorban fontos ezt látnunk. Ami az általános helyzetet illeti az országban még mindig nagyon nehéz a helyzet, a központi kormányzat nem ellenőrzi Líbia teljes területét, továbbra is helyi milíciák léteznek, amelyek saját területüket befolyásuk alatt tartják. Az adott területek népessége nem mindig ellen, ellenzi ezen milíciákat, mert egyfajta biztonságos helyzetet teremtenek, hiszen nincsenek jól működő állami struktúrák, amelyet nem mindenki lát negatívumként az országban. Hosszú távú meggondolások, megfontolások tekintetében azonban fontos ez mindenképpen, hogy az állam kiterjessze a hatalmát az ország teljes területére az állam megpróbált egyfajta legfelsőbb biztonsági bizottságot felállítani ebből a célból, de ez egy enigmatikus szervezet, 110 ezer tagja van állítólag. Úgy hallottam, hogy 60 60 ezer alkalmazotta van ennek a szervezetnek, de nem teljesen átlátható ennek a működése. Van egy rendőrség, egy állami rendőrség, amelynek van egy nemzeti parancsnoki struktúrája, de nagymértékben kapcsolódik a fegyveres milíciákhoz. Emellett a korábbi forradalmi harcosok társadalma való integrálásán is egy fontos kérdés lesz a továbbiakban, hogy ez mennyiben lesz lehetséges, az az ország gazdasági kilátásaival is szorosan összefügg. A Gaddafi rezsim a népesség nagy szegmenseit államilag tantorta fenn, úgymond, az olajból származó bevételeknek köszönhetően. A rezsim bukása után most egy jól működő gazdaság létrehozása lesz az egyik legfőbb kihívás. Továbbra is nyilván itt van az olaj, mint bevételforrás, de a lakosság 40%-a 18 év alatti, ami az életkorát illeti. A munkahelyek megteremtése, a gazdasági jövő megteremtése, ezért nagyon fontos kérdés az országban. Most, ami a választási folyamat megzavarását illeti, a legtöbben nem számítanak arra, hogy destabilizálják majd nemzeti szinten a választásokat, ez nem várható. Vannak azonban mégis kisebb csoportosulások, amelyek elégedetlenek. Van egy úgynevezett föderalista mozgalom a mozgalom keleten, amely három részre akarja felosztani az országot, arra három hagyományos tartományra, amelyekből az ottomán időkben állt az ország. De ez mindenképpen egy kisebbség, és itt-ott a szalafisták is néha demonstrációkat szerveznek, ők is főként Durna városa környékén, keleten összpontosulnak, és Bengáziban is sokkal érzékenyebb, törékenyebb a biztonsági helyzet, mint Tripoliban például, de sem a föderalista, sem a szalafista mozgalmak nem lesznek várhatóan elég erősek ahhoz, hogy érdemben megzavarják a választási folyamatokat. Mindezek azonban csak előzetes becslések, a választások gyakorlatilag egy teljesen sajátos helyzetet teremtenek majd meg. 1965 óta nem voltak választások Líbiában. Zárásképpen még azt is el kell mondani, hogy volt már két sikeres önkormányzati választás, Misrátában és Bengáziban került ezekre sor, de a demokrácia fogalma, mint olyan ismeretlen az emberek számára. Amikor pártokról, parlamenti frakciókról beszélünk, a demokratikus munka folyamatáról, akkor ezek mind új fogalmak az emberek számára, ez egy új terminológia számukra, tehát gyakorlatilag egy folyamat legelején állunk, és nem a végén. És a második dolog pedig, ahogyan láthatták a napi rendből, én vagyok a választási értékelő csoport vezetője, nem pedig egy megfigyelő delegáció vezetője. Biztonsági okokból úgy gondoltuk, hogy egy teljes megfigyelő delegáció kiküldése teljesen lehetetlen lett volna biztonsági megfontolásokból. Egy választási értékelő csoportot küldünk, országszerte több mint 60 szakértővel működünk együtt. Ez teljesen eltér a hagyományos, szokványos megfigyelő misszióinktól, tekintettel arra, hogy milyen fontos az ország, és milyen közel van hozzánk földrajzilag, fontosnak tartottuk, hogy az Európai Unió jelen legyen, helyben, és hogy világosá tegyük a líbiai partnereinkkel szemben, hogy támogatni szeretnénk őket az átmenet folyamatában. Ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr, ha valakinek van kérdése, természetesen szívesen válaszolok. Thank thank. you. I just would like to Nekem is lenne egy kérdésem, szeretném megköszönni Alexander Lambsdorffnak ezt a rendkívül szerteágazó bemutatót teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Én is ugyanígy láttam a helyzetet. Én nem annyira a választásokra koncentrálva, hanem inkább a tágabb képet szeretném elemezni. Nos, hát először is azt gondolom, hogy fontos az, hogy lássuk, és mindenki megértse, hogy nagyon fontos választásokról van szó, abban az értelemben, hogy ez hosszú idő óta ez lesz az első az alkotmányt életbe léptető választott hatóság. Legitimitás nagyon fontos tehát a választások szempontjából, úgyhogy teljes mértékben egyetértek azzal, hogy senki sem akarja bolykotálni a választásokat, és minden párt megérti, hogy itt egy alapvető érdekről van szó a jövő szempontjából. Alexander beszélt a föderalistákról, valóban van egy ilyen csoport, én találkoztam is velük, Ahmed Azzanusi is közéjük tartozik. Itt ugye egy elég idős szeméről van szó, egyébként elég jól tudtam Bengáziban vele szót érteni, és még másokkal is találkoztam ott, tehát természetesen ez fontos napirendi pontjuk. Mások Bengáziban azt mondták nekem, nagyon sokan arról is beszéltek, hogy Bengázit egy kicsikét erősíteni kellene, mert a Kadafi rendszer mostoha gyermeke volt ez a város, de mégiscsak ez nem tükrözi az összes bengázi, tehát a bengázi lakosságnak az általános véleményét. Ami iszlamista trend Líbiában, ahogyan azt Alexander is elmondta, létezik. A szalafisták is valóban szervezkednek, Egyiptom példáját követve, de semmiképpen sem olyan módon, hogy az mondjuk a választásokat kockára tenné. És még Bengáziban is az emberek szerintem egyáltalán nem támogatják ezt a fajta álláspontot. Tehát a kelet-nyugati megosztottság én szerintem nem igazi issú. Ami pedig a teljes biztonsági helyzetet illeti, ahogyan Alexander is elmondta, messze van a helyzet attól, hogy jó legyen. Azért is, mert a központi kormány nem ellenőrzi az egész területet, de igazából senki sem tartja ellenőrzése alatt a teljes területet, már csak azért sem, mert az sivatagos. És az is igaz, hogy azért alapvetően nyugodt a helyzet. Jó, ott vannak a milíciák, ez igaz. És a milíciák kezébe ott maradtak a fegyverek. De nem hallunk Irak vagy Afganisztán példájára fel, zendülésekről semmiféle hírt. múlt héten arról hallottunk, hogy az Intán és a Masájsev törzsek egymásnak mentek, és több száz személy halt meg, de igazából ezek nagyon helyi jellegű és törzsi jellegű viták. Inkább azt kellene megfontolnunk, hogy az Európai Unió hol is tud igazi különbséget előidézni Hát azt hiszem, hogy a nemzeti megbékélés az a terület, ahol talán segítséget tudnánk nyújtani, hogy ezek a törzsi ö, ellentétek megszűnjenek. Erre nagyon nagy szükség lenne. Találkoztam ilyen helyi konfliktusokkal. A mizeráta és a tovarga emberek közötti ö, ellentét az egyik legborzasztóbb, hiszen Kadhafi egyik fia felhasználta az egyik törzset a másik ellen, tehát ez egy hosszú történet, és az egyik törzset teljesen, szinte teljesen kiirtották, a másikat pedig szétszórták különböző menekült táborokba. Ez nagyon-nagyon szomorú, mert az emberek a háború megszenvedői, és borzalmas dolgok történtek, atrocitások, embereket, férfiakat és nőket erőszakoltak meg tömegesen. Tehát itt azt hiszem, hogy ebben a szomorú esetben is nagyon fontos az, hogy a párbeszédet támogassuk. És a demokratikus választások biztos, hogy a menekültek visszatérését is eredményezzék, eredményezik majd. Tehát nagyon sokat kell még tennünk ezen a területen. És végül engedjék meg, hogy elmondjam, hogy az a véleményem, most ugye van egy nagykövetünk, aki már május óta kint tevékenykedik, de nagyon nagy szükség van arra, hogy jobb koordinációt valósítsunk meg. Először is ennek a nagykövetnek is emberekre van szüksége, hiszen még alig vannak segítői és itt koordinációs munkára van szükség Brüsszelben is, a külügyi szolgálat és a bizottság között. A bizottság tudja, hogy mit kell tegyen, meg is van rá a pénze, de ezt a koordinációt mégiscsak segítenünk kell, a tagállamokra is ki kell azt terjesztenünk. Egyébként ezzel kapcsolatban, amikor legutoljára ott jártam, arra a következtetésre jutottam, hogy a külügyi szolgálatnak kell a tagállamok között koordinálnia. Mert ez egy nagyon szomorú tendencia, hogy sajnos a tagállamok kezdenek visszamenni ahhoz, hogy hát mondjuk a franciáknak más kapcsolatai vannak Kadafival, és ez az Európán belüli megosztottság ez nagyon negatív, ez a probléma, ezt lehetett ott is látni. A líbiai hatóságok nem egészen értik azt, hogy mi történik a biztonság területén, hiszen eh, az Európai Unió nem csak a polgári társadalmat és a kommunikációt segíti, hanem a biztonságot is. Hiszen ahelyett, hogy a tagállamok három-négy közös javaslattal állnának elő, eh, jobb lenne, hogyha inkább csak egy EU-s javaslat lenne. Hát ezért lenne fontos az, hogy Lady ashton támogassuk, ne legyen félénk, és koordinálja a tagállamok közötti együttműködést. Gracias, señor presidente. Yo también quisiera agradecer al eh, colega Lambsdorff. Köszönöm szépen. Landorf kollégának nem csak az elmondott információkat, tehát nem csak a líbiai választásokkal kapcsolatban elhangzottakat, szeretném kommentálni, hanem azt is, hogy köszönjük neki, hogy ő magára vállalta a szakértői csoport vezetését, és azt, hogy az országban segíti a demokrácia kialakulását, tehát pozitív példákra van szükség, és őt kérem, hogy az átmeneti hatóságokat segítse ebben. tudjuk, hogy milyen a biztonsági helyzet, és mennyire törékeny az ország jelenlegi állapota. Éppen ezért egy ilyen körülmények között megrendezett választás persze nagyon problematikus, de hát mégiscsak meg kell ezt szervezni. Lambsdorff uratól kérdezem, miután ő azt mondta, hogy a választások segítése, lebonyolítása az ONU ernyője alatt, égisze alatt történik majd, hogy vajon az ONU kiket fog mozgósítani, lesznek -e európai megfigyelők, választási megfigyelők, úgy, vagy pedig esetleg az Arab Ligától, és hogy milyen ö, szerepet ö, szánnak a tömegkommunikációs eszközöknek. Hogyan akarják finanszírozni a politikai pártokat. Több mint 550 párt szeretne most részt venni a választásokon. Ki fogja ezeket finanszírozni? Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Alexandernek a beszámolót. Egyetértek, nagyon érdekes beszámolót hallhattunk legutóbb a miniszterelnök helyettestől is, amikor nemrég el látogatott bennünk hozzánk. Úgy gondolom, hogy egy nagyon bátor ember, Lambsdorff képviselő tekintettel arra, hogy nemrégiben túszokat ejtettek az országban. Emellett úgy gondolom, hogy az egész átmeneti helyzet, az igazságügy kérdése, a visszaélések kezelése, amelyekre éveken keresztül sor került, valamint a helyzet tisztázása a különböző egymás ellen harcoló törzsek között, mindez nagyon bonyolult helyzetet teremt. Itt van a biztonsági helyzet délen, továbbá Rengeteg fegyver került az országba, ezek egy része a tuaregek, egy része az iszlamisták kezébe került. Ez is hatalmas biztonsági helyzetet jelent, nem csak Libia számára, hanem más észak-afrikai országok számára, mint Algéria. Nagyon aggaszt a szalafisták megerősödése. Ez összefügg az eheti egyiptomi eseményekkel, és természetesen vannak más csoportosulások, amelyek nagy mértékben részt vettek ugyan a harcokban, a forradalom során, de úgy tűnik most teljesen kiszorulnak a hatalomból. Úgy gondolom, a federalizmus politikai értelemben jó ötlet lenne, és jól tükrözni azokat a mély történelmi szakadékokat, amelyek egész az antik időkig vezethetők vissza. A kérdés az, hogy az egykori királyi családnak milyen szerep jut. Találkoztam a királyi család képviselőivel. Kérdés, hogy a királyi család vissza akar-e térni az országba, ahol majd valamiféle félhivatalos szerepet tölthet be. És végül az elmúlt hónapokban nagymértékben csökkentek az olajárak, ez nagyon nagy nyomást gyakorol nyilvánvalóan az ország vezetésére. Mi a helyzet az ország gazdaságával kapcsolatosan, hiszen az olajkitermelés még nem jutott vissza a korábbi szintre, csökkent az olajár, és lehet, hogy Líbia is pénzügyi segítségre szorul külföldről. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Liszek képviselő. Egy rövid kérdésem lenne Lambsdorff képviselőhöz. Sok új demokráciában a különböző kutatóintézetek, politikai alapítványok, amelyek nyugat Európában vannak otthon, vagy az USA-ban fontos szerepet játszottak, így például Egyiptomban. Az efféle szervezetek, intézetek, alapítványok tevékenysége nagyon vitatott bizonyos körökben. Érdekelne, hogy a jelenlegi kormány, a jelenlegi politikai vezetés és a politikai mozgalmak mit gondolnak az efféle intézetekről, alapítványokról, amelyek a demokrácia előmozdításáért szállnak síkra, valamint a választási részvétel növeléséért és az oktatásért. Elnök, köszönöm szépen, nekem is lenne még egy kérdésem. Alexander, tudsz-e valamit a választási kampány finanszírozásáról? Tudjuk, hogy Katar és Szaudarábia nagy mértékben finanszírozta az egyiptomi választásokat és az ottani kampányokat. Néhányan 100 millió euróról beszélnek a szalafisták kapcsán, és így tovább tudjuk, hogy Katar és Szaudarábia emellett a szíriai ellenzék egy részét is finanszírozza. Van-e arra utaló jel, hogy Líbiában is hasonló történik? Tiéd a szó. Danke. Also. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kérdéseket és a nagy érdeklődést. Um. Akkor hadd kezdjem azzal a kérdéssel, amely a think tankekre, illetve a misszióra vonatkozik, ugyanis ezek összefüggenek egymással. Tehát a kartel központ illetve a britek is missziót fognak küldeni a választásokra, és a National Democratic Institute részéről is lesz ilyen részvétel, hiszen itt már az elmúlt év szeptembere óta Líbiában vannak a munkatársak, és ők főként a belpolitikai témákban segítenek, persze a pártokkal is dolgoznak, együttműködnek, ők nem a választásokra fognak koncentrálni, de nagyon intenzíven dolgoznak a belpolitikai élet segítésén, beindításán. Azt hiszem, hogy az ilyen missziókkal mindig is együtt tudtunk működni, ez már régóta mm, működőképes rendszer, együtt tudjuk majd a helyzetet értékelni. Éppen ezért nagyon fontos ez, mert ezek a missziók igencsak korlátoltak hatáskörük tekintetében. És itt Charlesra szeretnék utazni. Én itt most csak a jelenlegi helyzetet kívántam le is, vagy ismertetni, de hosszú távon nem erről van szó. Nézzük azt, hogy most egy tényleg nagyon-nagyon korai stádiumban hogyan is tudjuk értékelni a következő hetek eseményeit, vagy várható eseményeit, a választásokat, hiszen ez egy olyan ország, amely egy, egy évtizedeken át tartó rémálomból most ébred fel, Tehát ezért nagyon fontos az, hogy óvatosan tekintsük a helyzetet. Charles, ami a királyi családot illeti, én nem hallottam róluk az én partnereimtől. Senki nem említette őket. Nem hallottam arról, hogy a királyi család visszatérne. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy esetleg nem gondolkodnak erről egyesek, vagy egyes politikai spektrum bizonyos területein. Az olajára kapcsolatban igazad van, tényleg itt most ugye 90 dolláros szintről beszélünk, de nem hiszem, hogy ez a hosszú távú probléma. Mire is van szükség ott inkább? Nagyon-nagyon érdekli a líbiaiakat az a fajta konstruktív segítségnyújtás, amely tiszteletben tartja azt, hogy a rémálomból a politikai állammá való átalakulást segítsük, de, amely, de egy olyan segítségnyújtásról legyen szó, amely tiszteletben tartja azt, hogy itt a líbiaiaknak kell megváltoztatniuk az országukat. Vannak egyébként más országok ideérkező támogatásaival kapcsolatban pletykák, de ezt még senki sem tudja megerősíteni, sem cáfolni. Ami a kampány finanszírozását illeti, ezt is meg fogjuk nézni, lesz egy audit. Minden politikai pártnak be kell majd terjesztenie a választások után a finanszírozásáról egyfajta számodást. Nem tudom, hogy ez mennyire szépként megbízható, de ennél jobbat most egyelőre nem lehet kitalálni. És végül a sária és a, az alkotmány kérdése, tegyünk világosság valamit. A lib társadalom nem egy extrém társadalom, de az emberek hagyományőrzőek, iszlám hagyományőrzők, ez teljesen független attól, hogy mennyire szekuláris vagy, vagy nem szekuláris ez az állam. Itt nem a sáriáról van szó. A sáriá az tulajdonképpen az iszlám törvényé való, törvény erőre való emelkedését jelenti. Itt nem erről van szó. de természetesen az iszlám hatását nem kerülhetjük ki a választások kapcsán sem. A déli területek nagyon nehezek, ugyanis ott nem igazán ellenőrzöttek ezek a területek, és ez pedig egy nagyobb kontextusban, vagy szélesebb kontextusban tekinthető politikai probléma, Magreb vagy Mali, tehát ez, ez egy sokkal tágabb probléma. Ezt politikai értelemben kontextusban meg kell majd helyezni. És végül Charles utalt rá, hogy a társadalmon belül bizonyos csoportok félnek attól, hogy kimaradnak az új kongresszusból. De nagyon érdekes az, hogy Líbia egy olyan választási rendszert választott magának, amely igen bonyolult ez egy részben arányosságon, részben a többség elvűségén alapszik. Ezért bizonyos választókerületekben két ö, hmm, tehát két, kétszer kell majd választaniuk az embereknek. Nálunk ez 60 éve működik Németországban, de még mindig nem értjük teljesen a helyzetet, vagy, vagy nem mindenki érti a helyzetet. Reméljük, hogy miután a helyzet igen bonyolult, és a rendszer igen bonyolult, tehát ez az arányos rendszer, illetve a többségi rendszer, ezzel bizonyos mm, kisebbségek, mindenképpen akár a berberek, vagy más kisebbségek biztos, hogy ezen bonyolult választási rendszeren keresztül képviseletet kapnak majd. És reméljük, hogy ez mindenki számára elfogadható lesz. Köszönöm. But I believe this financing question should be set up if there's a Nos, a finanszírozás kérdése igen jelentős. Talán lehetne ebből, erről egy nyilvános vitát folytatni. Itt volt Katár miniszterelnöke, aki elmondta, hogy az országa milyen globális szerepet vállal, de úgy gondolom sokoknak kettős célkitűzése van. Fontos eh, ezt is szem előtt tartani. Az európai eh, demokrat demokrácia fejlesztési eszközről is eh, lehetne szólni itt néhány szót. Igen, csak röviden az egyéb kérdések alatt szeretném elmondani, hogy a statutumokat most elfogadták, és örömmel számolok be arról. Természetesen írásban is majd köröztetem a, ezt az információt, hogy a legfontosabb kérdésben, a, ami ezt a bizottságot illeti, nevezetesen, hogy a kormányzó tanácsban egy egyensúly alakuljon ki a különböző politikai pártok között. Azt hiszem, sikerült ezt biztosítani. A kormányzó tanácsban ugyanis az Európai Parlament kilenc mandátumot kapott. Nem csak egy intézményes képviseletről van szó, hanem politikai képviseletről is. Azt hiszem, hogy a demokrácia szolgáló szolgálóeszköz esetében ez nagyon fontos. Talán az elnökök értekezlette kellene, hogy foglalkozzon azzal a folyamattal, hogy a kinevezések hogyan indulnak majd el. Köszönöm. Köszönjük szépen. Majd beszélek az elnök helyettessel, Zsoli asszonynal, és én azt javasolnám, hogyha kilenc tagunk van, akkor talán az elnökök értekezlétét kellene megkérdeznünk, hogy a Dehont rendszer alapján a különböző frakciók között ossza ki ezeket a mandátumokat, annak érdekében, hogy mind a frakciók, mind pedig a szakbizottságok is megfelelően képviseltethessék magukat. Egyetért ezzel? Egyetért ezzel mindenki? Gomez asszony. Egyetértek az önjavaslatával, csak eh, ahogyan szeretném megerősíteni, hogy ahogyan Alexander elmondta, nagyon fontos látni, hogy szeptember óta a civil társadalom, a politikai pártok is rendkívül nagy szerepet vállaltak, és ez nagyon jól mutatja, hogy az Európai Unió számára milyen fontos az Endowment for Democracy, azaz a demokrácia elmozítását szolgáló eszköz. Egyelőre nincs még meg az a mechanizmusunk, amely a szerepvállalásunkat lehetővé tenné, de remélhetőleg ez változni fog. Köszönöm szépen! Csak tisztázásképpen szeretném elmondani. Ön kilenc helyről beszélt. Én úgy tudtam, hogy kettőt a DRA és a DEVE szakbizottságok elnökei kapnák meg. Ha ez így van, akkor a DEHONT rendszer a kilenc tisztség esetében működne, vagy a fennmaradó hét esetében. Mert hogyha a hét mandátumra vonatkozna a Dehont rendszer, akkor tartok tőle, hogy az én frakciómnak nem jutna mandátum. Hogyha, ki, hogyha már a Dehont rendszert vonjuk be, illetve működtetjük ebben az esetben, akkor én annak örülnék, hogyha kilencre vonatkozna, és nem hétre. Most Charles, én azt javasoltam, hogy mind a kilenc mandátumot a Dehont rendszer alapján osztanák szét, hogyha vannak ex officio mandátumok, akkor a frakcióknak ebből bele kell, ebbe bele kell egyezniük, kompromisszumot kell találnunk. Legutóbb is így jártunk el, ezzel a munkacsoporttal kapcsolatosan a Balkánról, vagy valami ilyesmi volt, azt hiszem, mondja az elnök. Tehát, hogyha ex officio eh, mandátumok is vannak eh, akkor az más helyzetet teremt, mert ebben az esetben a kis frakciók hátrányba kerülnek. Igen. A következő ülésünk holnap lesz, már is. Ez is olyasmi, amit már az elején elmondtam. De ma sajnos nem vehetjük napirendre a külügyminiszterek tanácsának összefoglalóját, mert az ma van. 12 órakor jön a Dán külügyminiszter, aki majd beszámol az eredményekről. Szép napot kívánok mindenkinek! Nekem szép napom van. Ma lettem negyed ízben nagyapa, tehát nekem egyébként is nagyon szép napom van.